Bien, mes chers collègues. Kedves kollégák! Reszle asszony, a társelnök mellettem. Két része lesz ennek az ülésnek mielőtt a következtetésig eljutunk. Először 10.30-tól 10.50-ig, vagy, és utána 20 eh, perces előadás lesz a Költségvetési Bizottságtól, és aztán 20 eh, perc a kérdésekre és válaszokra. A eh, bizottság 5 percben válaszol, és 15 perc maximum lesz a hozzászólás. Aztán még egy 20 perc jön a Költségvetési Főbizottságtól, aztán kérdés-válaszok, és a bizottság 5 percben válaszol. Végül pedig levonjuk a következtetéseket, és a, és a Gressle asszony és Esvölc úr a, levonja a következtetéseket és a tanulságokat. Grésze asszonynal, ha szükséges, akkor további kérdéseket javasolunk, és a Költségvetési Bizottság, ellenőrző bizottságnak küldhetik január 31 előtt, hogyha nem lesz a szóbeli kérdésekre elegendő idő. A bizottság, az, az Európai Bizottság konkrét válaszokat fog megadni, és a jelenlegi szabályozási keret és a javasolt változtatások közötti különbségeket is bemutatják. Aztán Vladimir Manka és kollégája, aztán Lesmi Ali. Abdi Riada, chez les Verts c'est Indrek Taran, pour le contrôle. A költségvetési ellenőrzőtösöknek ez EPP. Leszndi Ignace Alaya Sender. Euh, le même euh, shadow rapporteur. Az AD-tól ugyanaz az árnyék jelentéstevő, a zöldek számára pedig Bart A regi, a foglalkoztatási halászati, stb. bizottság szintén véleményt formálhat meg aztán a társbizottság, öt társbizottság, az Agri Regi, a foglalkoztatási trend és a többi is véleményt fogalmazhattak meg. Egy egyetértési nyilatkozatban pedig most fogják véglegesíteni a menetrendet május 11-ig, ami azt jelenti, hogy márciusban lesz a jelentéstervezet, tervezet, március 30-ig fog megtörténni. Akkor elnök asszony, társelnök asszony, megadom önnek a szót, és a bizottságnak a képviselője, Olivier Badok is szót kap. Merci, Monsieur le Président. Uh, good morning to all, and um, I would uh, Mindenkit szeretettel üdvözlök, és ezt a jelentést elkezdem, e, azért, mert kevés idő áll rendelkezésre, és szeretnék e, ragaszkodni, betartani az időt. Tehát elsősorban az előadásban korlátolt szám kulcs elemre fogunk korlátozni, mivel nincs elegendő időnk, és e, az alapoknak a kedvezményezetjeivel foglalkozunk, aztán az egységes audittal eh, egyfajta szabály eh, eh, csoport és a költségvetésnek a rugalmassága és egyfajta egységes jelentéstervezet és az állampolgárok bevonása. Nos, ezekre, ezekkel fogunk foglalkozni még. Akkor kezdjük Először a kedvezményezettek számára való szabályok egyszerűsítést. Ez a nyilvános közlemé, konzultációnak az eredménye, tehát hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat az állampolgárok szabára. Tehát kevesebb és egyszerűbb szabályokat szeretnek, mert meggyőződésünk, hogy ez a hibáknak a számát csökkenteni fogja. És ez mind az igazgatások, mind az állampolgárok számára fontos. Tehát mind az alkalmazásban, mind az, al, az alapok felhasználásában és a kifizetésekben, és az autódban szeretnénk egyszerűsíteni a szabályokat. Elsősorban a, az eredményekre a, koncentrálunk a kifizetéseknél, és ez az új profit elvet szeretnénk megszüntetni, és egyszerűsíteni a feltételszabályokat. Nos, szeretnénk növeked, növelni a, az egyszerűsítések számát, mert szeretnénk a jelentéstevést elkerülni, és szeretnénk az egyszerűsített költségeknek az esetét is könnyebbé tenni. Ez nem fogja befolyásolni a költségvetését, tehát nem, fog a költség, nem fogja a költségeket automatikusan nevel, növelni. Nézzük meg eh, egyenként a változtatásokat konkrét módon. Mit tettünk eh, az alkalmazás során, hogy egyszeresítsük a eh, pályázatokat. Az audit követelményt elmozdítjuk, tehát nem kell tovább 750 eurótól, és, és az 1000-nél magasabb működési költségekről is. Tehát, hogyha már van egy audit, amelyet a nemzeti törvények kivetálnak, akkor nem akarjuk ezeket a követelményeket csak akkor alkalmazni, hogyha ezt az összeget elérni. Tehát ezek az új követelmények fognak létezni. A nem kumulatív elvnek az ellenőrzését megszüntetjük a természetes személyek számára, akik leginkább, akiknek leginkább szüksége van erre a kedvezményezetek körül. Most akkor nézzük egy másik példát, a természetben való hozzájárulást. A támogatható költségek esetében, még akkor is, hogyha ezek nem annak bizonyulnak, akkor ezeket ellenőrizni kell. Tehát, hogyha nem, nem támogathatók, akkor erre nem lesz szükség. Tehát nem kell számítást benyújtani. Minden intézménynek tájékoztatni kell a működési és a finanszírozási kapacitásáról a természetes személyek esetében, hogy a közvetlen támogatást kapnak. amikor természetbeni hozzájárulásokról van szó, akkor az önkéntes munkát is figyelembe vegyük. Nos, ennyi volt az egyszerűsítés. Most akkor egy további az alkalmazási stádiumban. E-adminisztrációról és e-irányításról van szó, tehát Eh, elmozdulunk az elektronikus eh, támogatások eh, irányában, tehát vállalati elektronikus rendszeret hozunk létre a pályázóknak, amelyek a H2020-as példán alapulnak. Tehát ezt a javaslatot megint csak az eljárások egyszerűsítésére és a harmonizációjára alkalmazzuk. Nos, akkor nézzük a kedvezményetek számára az egyszerűsítést. Itt az általányokról, az egyszeri kifizetésekről van szó azért van szükség az egyszerűsített eljárásokra, mert elsősorban így az eredményekre tudunk koncentrálni és a rugalmasságot és kevesebb administratív terhet ró a kedvezményetekre. Mindegyik engedélyező tiszt egy másik szabály szerint, vagy el kell döntenie, hogy hogy tud-e az egyszerűbb szabályok alapján dolgozni, vagy nem, de hogyha nem, akkor meg kell magyarázni, hogy miért nem. Nos, akkor nézzük most ezeket az egyszerűsíteket részletesen. Tehát megnézzük, hogy a költségeknek mik az elemei, például megnézzük, hogy az alkalmazottak költségeinek mi az egység költsége, tehát például, amikor fiatal vállalkozókat szeretnék kiképezni, annak milyen költségei vannak. Aztán megnézzük azt is, hogy, hogy hány embert képeznek. Tehát nem a bemeneti, hanem a kimeneti oldalon vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Aztán más belső egyszerűsítés példája. Tehát ma a, a bizottságnak a testülete engedélyez, de a jövőben az engedélyező tisztségviselő fog engedélyezni. Aztán további egyszerűsítés. Korábban volt egy olyan program, amelyet új területen akartak használni, ahol nem voltak statisztikai adatok, ezért ezt nem lehetett alkalmazni. A jövőben, hogyha nincsen ilyen adat, akkor a szakértői ítéletre alapozzuk ezt. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetekben is alkalmazhatjuk az egyszerűsített eljárást. További elemei ennek ez pedig a e, hatája ezeknek az egyszerűsített szabályoknak. Most csak e, adott programokra vizsgáljuk, a jövőben az egész e, program egységre fog vonatkozni. Például ma az, egység, a, az, az utazási költségeknek az egységköltségeit programonként állapítják meg, a jövőben pedig minden programja több programon át alkalmazzák. Nos, akkor nézzük a többi alapokat tehát nézzük az új egyszerűsített hozzájárulásokat. Hogyan tudjuk visszatéríteni azokat a kifizetéseket, amelyek nem a költségeken alapoznak, alapulnak. Ezeket eredményekre vagy feltételekre alapozzuk, és csak akkor, amikor teljesülnek. Tehát akkor fizetjük ki őket, amikor teljesülnek, de ezeket nem mindig tudjuk alkalmazni. Két példát adnék erre. Az első olyan cselekvés, amely ösztönzőket hoz létre, nem pedig kompenzálja a kedvezményezeteket, például a termelőket a, arra ösztönzi, hogy a nem felhasznált melléktermékeket a, a bor termelésben felhasználható energia inputoknak felhasználják. Tehát ilyen módon próbáljuk őket ösztönözni. Egy másik példa erre, amely megint csak nem a bemenetet értékeli, ez pedig a menekült program alatt az újra letelepített menekültek ként, fejenként fizetik ki az összegeket, tehát attól függ, hogy milyen segítséget nyújtanak a menekülteknek. Más elemei ennek a programnak, ezek talán szimbolikus módon fontosabbak, de ugyanakkor nagyon fontosak az állampolgárokkal való kommunikáció szempontából is, ugyanis az állampolgárokat, állampolgárokkal konzultálunk az EU költségvetés végrehajtása során, tehát figyelembe vesszük azt, hogy az állampolgárok mit szeretnének, mire költsük az EU alapokat. Például egy adott infrastruktúrára, egy óvodára, tehát ezt is akkor figyelembe meg kell kérni az embereket, hogy vegyék figyelembe. Nagyon fontos az állampolgárok számára az is, hogy az önkéntes munka területén hogyan veszük figyelembe ezt a munkát, hiszen a civil szervezetek panaszkodtak emiatt, hogy nem veszik ezt figyelembe, most pedig a következő módon fogjuk figyelembe venni. Nem büntetünk egy civil szervezetet, hogyha önkénteseket használnak fel a munkájukban, de ugyanakkor nem kompenzálunk az ilyen önkéntes munkát, nem kompenzáljuk az ilyen önkéntes munkát. Tehát nézzük egy példát egy olyan civil szervezetnél, amely antidiszkriminációs kérdésekkel foglalkozik, tehát például a költség az 100, ebből 30 alkalmazott, és a 80-as a társfinanszírozási ráta. Tehát ez azt jelenti, hogy az EU lapok az 40 jelent. Aztán, hogyha csak 50-et töltöttek el, akkor csak 50-et kapnának. Tehát az igazi költségekhez igazítjuk ezeket a csökkentéseket. Tehát ebben az esetben azt jelenti, hogyha minden költségüket fedeztük, akkor nyilvánvalóan az önkéntes munkát azt nem, nem büntetjük, tehát azért nem fizetünk. És ezt a civil társadalom is üdvözölte. Nos, akkor nézzük a non-profit elvnek az eltörlését. Ez nagyon sok kérdést vetett fel. Vannak korlátai ennek a törlésnek, és az alapvető az, hogy sosem fizetünk ki többet, mint a támogatható költség. E, és alkalmazzuk a nem, nem kumulációs szabályt. Ez nem jelent problémát, mert manapság, mert a jövedelem generáló programokat a, most már nem úgy finanszírozik, mint korábban, tehát elsősorban olyan területekre korlátozzuk, ahol nincsen profit generálás. Tehát itt a támogatásokra koncentrálunk tehát nem a profit generáló programokra. Most akkor nézzük meg ennek a non-profit elvnek az eltörlését. Láthatjuk, hogy hosszú lépéseket kell tenni manapság ennek az ellenőrzésére, hogyha támogatásról van szó. Tehát meg kell határozni az elfogadható, támogatható költségeket, korlátozni kell a támogatás maximum, maximális értékét, aztán meg kell határozni a cselekvésnek a, a <clears throat> kedvezményezettjeit, vagy bevételeit, bocsánat, és ellenőrizni kell, hogyha túlságosan sok bevétel van, tehát ezeket a részeket töröljük. Ennek nyilván van hatása az alulköltekezésre, tehát ennek a példának a bizonyítéka az, hogy még nem jelentős az EU finanszírozás mennyiségének növe, növekedése, és a közigazgatás számára ez kevesebb költség. Mert hogyha ez nem jelentkezik nagy hatással a költségvetésre, és mivel a jövedelemtermelő cselekvések azok a finanszírozásra kerültek. Egy további új elem az egységes audit elv bevezetése a kedvezményezettek körében, és itt igyekszünk a beszámolási kötelezettséget is harmonizálni. Ez nagyon fontos a nemzetközi szervezetek esetében, harmadik országokban jártunk, ahol civil szervezetek eh, arról panaszkodtak, hogy óriási bürokratikus eh, terheket eh, kell viselniük, és ez egy olyan konkrét példa, aminek következtében harmonizálni kívánjuk, és egységesíteni kívánjuk az auditot és az értékelést. a nemzetközi partnereinkkel is egyeztettünk, az ensz illetve a Világbankkal. Nézzünk most egy konkrét példát. Ha egy nemzetközi szervezethez delegálunk pénzeszközöket támogatás célral, akkor ez a nemzetközi szervezet finanszírozza a civil szervezeteket. A következő történik. Párhuzamos audit pályák léteznek ilyen esetben. Egyrészt a nemzetközi szervezet auditál, a donor szervezet is auditál, illetve az európai számvevőszék is. Tehát ez nem egy elméleti eset. Elképzelhető, hogy ugyanahhoz a pénzköltéshez öt különböző audit kapcsolódik. Tehát itt mi azt javasoljuk, hogy az egyes auditok egymást is vegyék figyelembe. Nagyon fontos, hogy itt a nemzetközi elfogadott elvek szerint történjen az audit, és arra kell törekednünk, hogy a pénzeszközök felhasználása hatékonyan történjen ha bármiféle kételj felmerül a nem megfelelő felhasználás tekintetében, akkor mi is auditálunk, tehát ez nem azt jelenti, hogy teljesen felfüggesztjük az auditot, de a lényeg az, hogy más auditokra is támaszkodunk, ha azok megfelelő elvek szerint történnek. Ez lett volna a prezentációm első része, ami a pénzeszközök felhasználását illeti. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a teljesen egyértelmű prezentációt, mindannyian köszönjük. Az teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy milyen rendeletmódosítások lesznek, és hogy milyen komoly könnyítésekkel jár ez. A bürokrácia csökken, az adminisztratív feladatkörök könnyebbek lesznek. Először az előadóknak adom meg a szót, Greszle asszony. Köszönöm szépen! Itt egy óriási munkáról van szó. A költségvetési rendeletet nagyon széles körben módosítjuk, és 2005 óta ez talán a legnagyobb szabású változás, amit én jelentéstevőként valaha is láttam. Itt a szöveg óriási módosításon ment át, ugyanakkor viszont a az idő meglehetősen szűkös. Én egy kicsikét arra szólítanék fel, hogy nyomjuk meg a féket, és nézzünk szembe a nehézségekkel. Itt egy 700 plusz oldalas tervezetről van szó, amit én a karácsonyi ünnepek alatt átolvastam, és teljesen felhaborított, hogy a tervezet az eddigi végrehajtási rendeletek amelyeket a költségvetési rendelettel kívánják ötvözni. Itt az alkalmazási, végrehajtási rendeletek tartanak olyan részleteket, amelyek a költségvetési rendeleten túl mutatnak, és ez egy jogi problémát jelent. Tehát itt nem csak a legfontosabb alkalmazási szabályokat kell átvennünk, és bezárnunk az esetleges joghézagokat, de bizonyos bekezdések is átkerültek más helyre, és ott egy új köntösben jelentek meg a költségetési rendeletben. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy a fő módosítások ne azt eredményezik, hogy az a régi szöveg marad hatályban, hanem új szöveget kell alkotnunk, például a szponzorálás tekintetében el kell döntenünk, hogy mit akarunk. Itt eléggé messze menő változásokról van szó, a régi szövegek nem minden esetben elfogadhatóak, viszont az új szövegek gyakorlatilag, mintha az égből potyantak volna. Tehát ez egy óriási puzzle, amit én igyekeztem úgy összerakni, hogy annak legyen valami értelme. És én mindig is amellett szálltam síkra, hogy egy egységes szabályzat érvényesüljön, egy egységes szabálykönyv vagy katalógus. Ezt egyelőre még nem sikerült elérnünk. És hirtelen felmerülnek új szövegek, illetve eltűntek más szövegek az iránymutatókban, ami azonban még nem született meg. Ami az iránymutatót illeti, az európai intézetek, intézményeknek ezt felül kell vizsgálni, hiszen ezek az iránymutatások nem kötelező érvényűek. Itt a, ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy a bizottság egyértelműen fogalmazzon. Nem megengedhető, hogy mindenki a saját szabályát állítsa össze. A költségvetési rendelet kötelező érvényű mindazok számára, akik ezekkel a pénzeszközökkel gazdálkodnak. Ezért nagyon fontos, hogy megszülessen ez az egységes rulebook, szabályzat, itt az ágazati rendeletek is figyelembe veendők, Ezeket azonban nem sikerült még egyértelműen integrálni a költségvetési rendeletbe. Ez egy komoly kihívás lesz számunkra. Itt tovább kellett volna lépnünk, és több időre lett volna szükségünk. Ez a vita legalább öt éve zajlik. Én megértem, hogy milyen korlátok kötik a bizottságot, de egyelőre nem sikerült elérni az eredményeket. A definíciók nem teljes körűek, sőt ellentmondásosak is más bizottsági anyagokkal a leverage effect, a multiplier effect, a contingent liability, ezek a definíciók, eh, amelyek eh, hiányosak. És eh, sajnálatosnak tartom, hogy ez az output orientáció, az eredmény orientáció csak részben valósult meg. Ez nem minden esetben érvényesül, lehet, hogy részben megvalósul, de nagyon fontos részekben nem. Tehát meg kell próbálnunk ezt az eredmény szemléletet, vagy eredmény orientációt is megfelelően definiálni, azt, hogy hogyan mérjük az eredményt, az outputot, és ezzel kapcsolatosan módosítókat fogunk megfogalmazni. Ami a parlamenti jogokat illeti, a carry-over, tehát az áthúzódó tételeket itt is pontosabban definiálnunk kell, hogy miről van itt szó. Úgyhogy ezt a részt ugyan méltányosnak tartom, de például az épületekkel kapcsolatos politikában lehetőség van arra, hogy különböző kiadásokat figyelembe vegyünk, ami az épületek előirányzatát illeti. És itt a költségvetési rendelet tovább kiadásokra ad lehetőséget. A vagyonkezelői alapok tekintetében is vannak bizonyos felhatalmazások. Én szerintem ezt is meg kéne vitatnunk, hogy valóban ezt akarjuk-e. A vagyonkezelő alapok azt is jelentik, hogy nem minden szabályt tudunk tiszteletben tartani, vagy figyelembe venni. Ezzel kapcsolatosan egyelőre a tapasztalatok nem túl kedvezőek, és nagyon fontos, hogy önöktől is visszajelzést kapjunk e tekintetben és itt tiszteletben kell tartani a költségvetési egységes költségvetés elvét. Ahol az EU a fő finanszírozást adja, a beszámolások, beszámolási kötelezettségeket megfelelően ki kell alakítani. Például ebben az is szerepel, hogy a nekünk küldött beszámolók más szervezetek beszámolási kötelezettségeinek is meg kell, hogy feleljenek. De ehhez ismernünk kell ezeket a követelményeket. Azt hiszem, hogy e tekintetben is pontosabban kellene fogalmaznunk. A vállalatok által nyújtott támogatások vagy szponzorálás. Ez egy olyan téma, ahol figyelembe kell vennünk az indirect managementet, az externalizálásnak egy új szakasza valósulna ezzel meg, vagy azt vezetnénk be, anélkül, hogy ezt, ennek tudatában lennénk. A kérdés, hogy a felügyelő bizottságok szerepét kívánja átvenni a bizottság, és ami az indirect managementet, vagy a service level megállapodásokat, a service level agreementek nyitottak voltak. A bizottság főigazgatóságai kötnek ilyen megállapodásokat a különböző intézményekkel, és ahhoz és ami azt illeti, hogy a kollégiumot ne kapcsoljuk be az eljárásokba, én ezt nem támogatom. És nem egy főigazgatónak kellene eldöntenie, hogy milyen kiadás átcsoportosítása kerüljön sor. Tehát itt számos lehetőség van. A kérdés az, hogy az EU adminisztrációnak mennyi szabad teret, szabad kezet adjunk. Ami pedig a beszerzéseket illeti, én az IMCO-nal is konzultáltam, igyekeztem on, tőlük szakértői tanácsot kérni, de egyelőre ezt nem kaptam meg. És számos rendelkezés a mellékletekben szerepel, itt jogi tanácsra lenne szükségünk, hogy ez valóban így megfelelő-e. Ami pedig a költségopciókat illeti, az egyszerűsített költségopciók egyelőre még nem valósultak meg, egyelőre a valós, tényleges költségek megközelítését vagy eljárását alkalmaztuk. Itt a szövegben e tekintetben vannak ellentmondások, aki a tényleges kifizetés megkapja, az viseli a teljes körű felelősséget. És hogy bizonyos feltételeket támasztunk a kedvezményezetek tekintetében, ez sem feltétlenül működött, ugyanis itt mindig az engedélyező munkatárson múlik. Nyilvánvalóan az engedélyező tisztviselő igyekszik bebiztosítani magát. Tehát az egyszerűsítés ezen pontjait megkérdőjelezném, hogy mennyiben működőképesek. Én nem akartam túl sok módosítót benyújtani, átdolgoztam néhányat, viszont azt hiszem, hogy egy sor módosítótól nem tudunk eltekinteni. Én is támogatom az egyszerűsítést, de amit egy tolvonással eltörlünk, az amögött egy több éves háttér vagy előzmény sorozat húzódik meg. A bizottság kollégákkal már húsz cikket megvitattunk, ez több egy óráig tartott, és még egy sor cikk van, ami alapvetően módosult. Én minden esetre izgalmas, izgatottan várom, hogy hogyan fog zajlani a további egyeztetés a bizottsággal. Néhány dolgot alaposan ki kell még veséznünk, így például a hatásköröket illetően a Költségvetési Szakbizottság áll elébe ezeknek az eszmecseréknek. Szerintem ez az egyszerűsítés tovább folytatódhat, de nem feltétlenül egyértelmű minden egyszerűsítési törekvés a jelenlegi szövegből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Greszla asszony. Hát látszik, hogy remekül töltötte a karácsonyi és újévi szünetet, remekül elfoglalta magát. Köszönjük szépen ezt a pontosítást, ezt a tisztázást, amely visszavezetett minket a realitások talajára. Üdvözöljük ezt a remek hozzáértést. Esvesz képviselő a következő hozzászóló. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék néhány megjegyzést tenni az előadás első részével, vagy a jelentés első részével kapcsolatban, és előtte még néhány általános megjegyzést szeretnék elmondani. Először is az egyszerűsítésről általánosságban. Nagyon örülök ennek, és tökéletesen egyetértek Inge Gressle társ jelentéstevő megjegyzéseivel. Én voltam egyébként az előző mandátum alatt a kap egyszerűsítésével foglalkozó előadó. Ez az egyszerűsítés nagyon fontos a kedvezményezettek számára, így könnyebben, gyorsabban hozzáférhetnek az alapokhoz. Alapvető fontosságú az adminisztráció szempontjából is, hogy minden átláthatóbb legyen. És ez, ami talán a legfontosabb, és amit sokszor elfelejtünk, csökkenti a hiba százalékot. Úgyhogy ezért ez a fajta váltás, a kultúra vagy a megközelítés váltása, a szemléletváltás nagyon fontos. A második pont, a másik általános pont az egyik zászlóshajó politikára vonatkozik. Ez a, az új költségvetési megközelítés, a teljesítmény alapú költségvetés. Tökéletesen elfogadom, hogy a teljesítmény alapú költségvetés alapvető fontosságú, hogy ugye jobban fel tudjuk használni az egyre korlátozottabb méretű forrásokat. Ez egyértelmű. És akkor megszülettek ezek a teljesítmény mérők, és és hogyha megnézzük, hogy mi a különbség a alapú költségvetés és annak mutatói, illetve az általános mostani költségvetési eljárás között, akkor láthatjuk, hogy még további vitákra van szükség, hogy egészen pontosan lássuk, hogy mi a teljesítmény alapú költségvetés, és hogy ez hogyan működik, illetve ennek margóján hogyan lehet megvalósítani az egyszerűsítést. Tehát nehogy félreértsenek, és nehogy azt gondolják, hogy ezt nem támogatom, én csak támogatom, de szeretném kifejezni, hogy látnunk kell, hogy milyen nehézségek járnak majd ezzel. Inge Gressle is rámutatott arra, hogy ez milyen bonyolult, és mondjuk vele ellentétben nem azzal töltöttem az egész karácsonyi szünetet, hogy elolvastam ezt a jelentést, de tudom, hogy ez rendkívül összetett, és nagyon nagy munka vár ránk több szakbizottsággal együtt, hogy időben el tudjuk végezni a munkát. És akkor most lássuk magát a prezentációt. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a munkáért, az egész prezentációért, az egész csapatnak. Ami az első részt illeti, először is a non-profit alapelvel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Egyáltalán milyen érvek állnak emögött, ugyanis vannak olyan kollégák, akik aggályokkal fogadták ezt a megközelítést. Aztán az egységes audittal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy tulajdonképpen ezt támogatom, de ki fogja vizsgálni, hogy az ekvivalencia megvalósul-e a rendelettel. Ez rendkívül fontos pont. A Payment Bond Delivery kapcsán pedig el kell mondanunk, hogy azért ennek a megközelítésnek igenis vannak korlátai. Aztán a Simplified Cost Option alatt az engedélyezések idejének lerövidítése, ez valóban fontos. Itt a szakértők véleményére van szükség, de ki a szakértő? Mi az, hogy expert judgment? Ki a szakértő, aki elmondja ezzel kapcsolatban a véleményét, csak hogy egészen pontosan lássuk, hogy kiről van szó. És visszatérnék még a második szlájdra, és a természetes személyre, hát ki az a natural person, mintha lenne unnatural person. Tehát ez lenne a kérdésem a második slide kapcsán. Köszönöm szépen, Ashworth úr, Szalina asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülünk ennek a bizottsági javaslatnak, mert ez magasabb fokú rugalmasságot valósít majd meg a költségvetésben, és egyszerűsíti a kedvezményezettek életét. A jelenlegi többéves pénzügyi keret nagyon sok problémát vetett fel, nagyon sok problémával járt. Amikor az MFF megszületett négy évvel ezelőtt, akkor még nem voltak azok a migrációs és terrorizmussal kapcsolatos problémák, amelyekkel ma szembe kell néznünk, ez összesen ugye 3%-ot tett ki. Most viszont nagyon komoly aggályok merültek fel, nem csak ezekben a kérdésekben a polgárokban, hanem a munkanélküliség kapcsán is. Az európaiak 45%-a úgy gondolja, hogy jelenleg az Európai Unió legégetőbb problémája a migrációs probléma, második helyen a terrorizmus áll, amelyről az európaiak 30%-a úgy gondolja, hogy ez rendkívül fontos probléma. Ezek az Euróbarométer adatai voltak. Gyorsan fel kell lépnünk, hogy visszanyerjük az emberek bizalmát, hogy bizalmat építsünk az Európai Unió irányába. Mindannyian tudjuk, hogy igencsak meggyengült ez a bizalom, amely a populisták malmára hajtja a vizet. Nálunk Szlovéniában azt szoktuk mondani, mint ahogy magyarul is, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Ezt is figyelembe kell venni a költségvetés rugalmassá tételénél. Tehát egyértelmű szabályokra van szükség, és az új szabályok, amelyek most megjelennek ebben a javaslatban, ezek jó szabályok, és ezeket üdvözöljük. Folyamatosan azt kérdezik tőlem a választó polgárok, hogy miért annyira bonyolult az európai pénzekhez való hozzájutás. Sokan egyenesen összeesküvés elméleteket dolgoznak ki, hogy azért annyira összetettek ezek a folyamatok, hogy az európai polgárok egyszerűen ne is férhessenek hozzá a pénzhez, hogy szándékosan bonyolultak a szabályok, mert az EU nem is akarja ezt a pénzt odaadni. Tehát ezért rendkívül fontos az egyszerűsítés. Ugyanakkor minden egyszerűsítésnél nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy átlátható és hatékony szabályokat állapítsunk meg. A múlt évi megállapodás a három intézmény között azt az eredményt hozta, hogy kimondtuk, hogy jobb jogalkotásra van szükség. Természetesen nem szeretnénk további adminisztratív terheket, természetesen praktikus, egyszerűen végrehajtható jogszabályokat szeretnénk. Úgy vélem, hogy ez a javaslat ebbe az irányba mutat, hiszen beszélünk az egyszerűsítésről és a harmonizációról. Ugyanakkor rengeteg munka vár még ránk, hogyha tényleg szeretnénk elérni a teljesítmény alapú megközelítést ami az egységes auditot jelenti, illetve az egyéb intézmények auditjának elfogadását, hát itt azért szeretném megkérdezni, hogy a nemzetközi szervezetek auditjával mi történik, hogy ezek milyen normákkal működnek, és hogy ezeket milyen módon lehet felhasználni, illetve elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szárvama képviselő. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak. Köszönjük ezt a rendkívül nagyra törő javaslatot. Ami engem illet, egyetértek az előadónkkal, Greszle asszonynal, egyetértek vele abban, hogy bármi, amit a teljesítmény alapú megközelítés irányába teszünk, a legfontosabb. Egyébként az egésznek nincsen értelme. Ez mindennek a lényege. Ez óriási munka, nagy fába vágtuk a fejszénket, de ezen az úton kell tovább haladnunk, még többet kell tanulnunk. Nem elég a felszínen megragadni a problémát, hanem egészen le kell mennünk a probléma gyökeréig, és a teljesítményre és az eredményekre kell koncentrálnunk. És szeretném még valamire emlékeztetni a bizottságot. 2015-ben ebben a házban óriási többséggel megszavaztuk a plenáris ülésen azt a koncepciót, azt a megközelítést, hogy igenis alkalmazni kell a teljesítmény alapú megközelítést az ellenőrzésekre nézve is. Tehát, hogy teljesen átvegyük ezt a megközelítést. Ennek zöld lámpát adtunk. Értem én, hogy ez rendkívül nehéz, például a mezőgazdaság területén. És nem várom azt senkitől, hogy kvantitatív módon vizsgálja, vagy mérje azokat az eredményeket, amelyeket a piacra dobnak az egyes gazdák. Ezt nem várom, de igenis elvárom. Miután nagyon nagy többséggel szavaztuk ezt meg, igenis elvárom, hogy azokban a tagállamokban, ahol ahol nem megfelelően működik a rendszer, javítani kell az ellenőrzéseken, és hatékonyabbá kell tenni ezeket. Ez rendkívül fontos a számomra. Egyébként már csak egyetlen megjegyzést szeretnék elmondani. Az előadó és a társelőadónak, hogy az erő legyen velük, ahogy a Jedik mondanák. Köszönöm szépen, megértettük az üzenetet, Pirinszki képviselője szó. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, <clears throat> elnök úr. Megpróbálok minél rövidebb lenni, tehát olyan kérdésekre koncentrálok, amelyeket szerintem figyelembe kellene venni, prioritásként kellene venni. Az elsőnek eh, ahhoz van köze, amit Greszle asszony is említett, <clears throat> ez a magyarázó memorandumból jön, tehát, hogy a a, a költségvetési rendeletben moz, mozdítják, viszik át a fontos elemeket, ugyanakkor a kevésbé fontosakat egyenként veszik. Ez misztifikálva van. Tehát ki fogja eldönteni, hogy mi kulcsfontosság, melyik nem, mi szerepe, felel meg a belső iránymutatásoknak vagy szabályoknak, aztán a második, a non-profit elvnek az eh, törlése. Nem akarom elismételni, eh, hogy milyen eh, már milyen kétségeket fogalmaztak meg, de a, a, a dián a négyes és az ötös pontokat határozta meg, tehát hogy csak bizonyos bevételek lesznek relevánsak, és hogy van-e többlet a bevételeknek, vagy pedig a támogatható könyveknek. Tehát, hogy van-e profit. Hogy lehet ezt az elvet eltörölni, hogyha nem tudjuk, hogy van-e profit, vagy nincs? Hát ez nevetséges. Hármas. Az egységes szabályoknak a fogalma, tehát a, a támogatások és a pénzügyi eszközök közötti különbségek, tehát a támogatásoknál ezek kiegezhető lehetnek a pénzügyi eszközök mellett, hogyha egy cselekvésben tartoznak. Hogyha a pénzügyi eszközeknek a szabályait egyszerűsítik, az rendben van, de akkor a kérdés az, hogy merre mozdulunk el, hogy egyre több pénzügyi eszköz legyen, és kevesebb támogatás, ahogy ön is ezt jelezte, hogy ez tűnik az általános elmozdulásnak, de de ez nem úgy tűnik, mintha ez olyan irányba mutatna, mint amit a bizottság szeretne. Aztán a vagyonkezelő alapoknak a kérdése itt van. Ez egy egészen új területet nyit meg és pedig azt illetően, hogy az Európai Unióban a forrásokkal hogyan, forrásokat hogyan kezelik. És ezek is nagyon fontos kérdéseket vetnek föl. Először említette a külső és a belső cselekvéseket, aztán azt mondta, hogy ezeket a vagyonkezelés alapokat a belső cselekvésekre is fel lehet használni, de aztán azt is mondta, hogy energia céljára is, amely az egyik fő politika, szakpolitika, amelyet nyilván nem lehet lehet eh, a vagyonkezelő alapokra venni eh, egy, egy eh, bankszámlával, ami teljesen felügyelet nélkül lenne. elsősorban a költségvetési ellenőrzés számára veszne ez el. És aztán az utolsó kérdés az hogy mi, miről beszél a bizottság? E, e, a végrehajtásról vagy az igazgatásról? Az előadásban menedzsment szót használ, de az új e, szövegben ezt a szót elkerülik. A rendeletben beszélnek a különböző végrehajtási szövegről, az indirekt közvetlen és a megosztottról, de beszél a direkt, a megosztott és az indirekt eh, menedzsmentről. Ugyanakkor az új szövegben indirekt végrehajtás van, és a szöveget úgy változtatták meg, mintha a bizottság eh, egy kicsit vissza eh, eltérne a saját költségvetési végrehajtási kötelezettségétől. És a semleges szövegben az a benyomás, hogy az új szövegben az a benyomás, hogy mintha visszalépnének az Európai Bizottság világos feladataitól. Tehát ez pedig a, az alapoknak a kezelése, a megosztott vagy a közvetlen. Szerintem ez a hatalmas vállalkozás, hatalmas mennyiségű, világ, nem világos kérdéseket vetnek fel. És az időkeret ezek megoldására teljesen meg, abszolút nem megfelelő. Tehát osztom a kollégámnak a félelmét, hogy egy szörnyet hozunk létre, ahelyett, hogy könnyítenénk a munkát. Most pedig Albrecht úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy itt az első aggályunk az volt, hogy a Brexit kapcsán semmi nem történik. Itt most viszont mindent nagyon gyorsan kell végrehajtanunk. Én nem hiszem, hogy ez a megítélés helyes, hiszen a Brexit kimenetele befolyásol számos elemet. Úgyhogy számos dolgot el kell végeznünk az új MFF-fel kapcsolatosan. Ennek meg kell teremteni a szilárd alapját. A második elem, ha Greszle asszony számára ez nehézséget okoz, akkor mit mondjunk mi? Nem hiszem, hogy egy hogy a jedivel meg lehet oldani ezt a problémát. Tehát igen, nem angolul van, lehet, hogy ez a brüsszeli angolság, úgyhogy meghúzódnak benne bizonyos részletek, amiket elsőre nem látunk. Most itt számos elem egyvelegéről van szó. Egyes elemek nagyon technikai, szakmai jellegűek, ezeket valahogy meg kéne oldani. Más elemek viszont komoly politikai kérdéseket vetnek fel. Ez a prezentációból is kitűnt. Például a shared management, a direkt vagy indirekt managementhez képest. A másik a vagyonkezelői alapok. Itt beszéltünk a szatelitekről, galaxisról. És egy további elem, ami szintén nagyon érdekes, hogy hogyan értelmezzük a e, teljesítmény alapú költségvetést. Itt az indikátorokról van szó. Ugyanakkor az európai hozzáadott értékről is szót kell ejtenünk. Vannak -e erre vonatkozóan indikátorok? Ez a közgazdaságokra tartozó kérdés. Ez egy politikai fogalom, vagy pedig konkrét indikátorokra épül. Az F száj és az ESIF, tehát a strukturális alapok és a strukturális beruházási alapok kérdése. Itt a bizottságnak kéne tisztázni, hogy itt miről van szó. Itt a bizottságtól attól függ, hogy kit kérdezünk meg, más és más véleményt hallunk. Mások azt mondják, hogy ezek teljesen elkülönülő dolgok. az strukturális alapot hogyan egyeztetjük össze a strukturális beruházási alappal. Hogyan kívánjuk ezt kezelni? Tegnap a regi ülésén elhangzott, hogy a kohéziós politikának semmi köze az FC-hez. Itt konkrétan mit jelent, hogyha átruha, eh, át eh, akarunk helyezni forrásokat. Én osztom Grászlasszony véleményét, lehet, hogy ez az első alkalom, amikor ilyen nagyszabású változásra kerül sor, és itt eh, valós változásra kell törekednünk. Ne beszéljünk egyszerűsítésről, ha az valójában túlbonyolít mindent. Azt hiszem, hogy most ezt pozitívan kellene értékelnünk, de ehhez alapos elemzésre van szükség, és a parlament részéről egy egyértelmű döntésre. Ha a szakmai elemeket összekeverjük a politikai elemekkel, akkor abból csak egy katyvasz születik. Az utolsó hozzászóló. Thank you. Just... Köszönöm szépen. Gyorsan szeretném Albrecht úr kérdésére megadni a választ. Tehát, hogy merre is tartunk. Az Európai Bizottság az ellenőrzéseket csökkenteni akarja, és a parlament és a tanács jogalkotási hatalmát csökkenteni Nyilván, hogyha a bürokrációt akarjuk csökkenteni, az jó, de hogyha a parlamenti képviselő szempontjából nézzük, akkor nyilván nem jó, és épp ezért felhívom a kollégákat, hogy tiltakozzanak ez ellen. Monsieur Ali. Eli úr. Kedves kollégák, Úgy gondolom, hogy most egy tengernyi dokumentum van előttünk, és Greszle asszony a jelentéstevő nyilván azért, mert ő érti a szakmát. Tegnap délután 250 oldalas anyagot kaptunk, ez teljesen nevetséges, hogy ezt ennyi idő alatt át lehet tanulmányozni. Nyilvánvalóan mindannyian alapvetően üdvözölünk minden eh, fajta egyszerűsítést, de itt egy politikai kérdés is felvetődik. Nyilvánvaló, a eh, pragmatizmusra és a konkrét eh, megfogalmazásra van szükség. Ha egyértelműen fogalmazunk, akkor kevesebb hiba fordulhat elő. Viszont nem engedhetjük meg, hogy mindenki úgy értelmezze a szabályokat, ahogy az neki a legjobb. A mai prezentációban egy olyan törekvés nyilvánul meg, miszerint a bizottság a felelősséget a tagállamokra akarja hárítani, amit az megosztott vagy a shared managementet illeti. A negyedik ábra az audit felelősségéről vagy szerepéről szól, amit a tagállamokra hárítana át. Ugyanakkor viszont az egyelőre az etikai szabályozás meglehetősen korlátozó, tehát akkor ebből mi következik? Végezetül pedig a felhasználói ezeknek a pénzeszközöknek a tagállamok, és nekik egyértelmű politikai üzenetre van szükségük, a tekintetben, hogy valóban megtörténnek ezek a módosítások, és tudják ők is, hogy a felelősség rájuk hárul. Nekem legalábbis ez a benyomásom. Azt hiszem, hogy senki nem vitathatja, hogy ez így kivitelezhetetlen. A tizedik ábrán valamit nem nagyon értek. Ki értékeli, hogy az adott szakértők kellően megbízhatóan, megbízhatóak a tekintetben, hogy egy adott projekt vagy intézkedés támogatható-e. Nyilván számos pozitívumot el lehet mondani a tervezetről, ezekről most nem szólnék az idő hiányában. a 13. ábrára térnék át, ahol szintén nem világos, hogy hogyan vonnánk be az állampolgárokat. Megosztott felelősséget jelent ez, vagy pedig a felelősség egy részét átadnánk nekik. Milyen konzultációkra kerül sor, vagy pedig népszavazásra kerülne sor? Tehát itt olyan alapvető kérdések vannak, amiket mindenféleképpen meg kellene válaszolni. Végezetül pedig a 19-es ábrával kapcsolatosan. Ez alapvetően tetszik nekem, viszont itt megint csak az a kérdés merül fel, ami a megbízhatósággal függ össze az értékelések megbízhatóságával. Az egységes audit hoz tartozna egy konkrét lista, amelyben az auditra jogosult szervezetek szerepelnének, akkor ezeknek a szervezeteknek ugyanazokat a szabályokat kellene betartaniuk, mint az EU források tekintetében, amit alkalmazunk. És a forrásokkal való gazdálkodás kapcsán milyen alapot veszünk figyelembe az egyes tagállamok van. No, ez nem lesz így egyszerű, mivel alapvetően az Európai Unió <clears throat> olyan intézmény, amely pénzeket osztogat és amelyet úgy szeretne kiosztani, hogy biztosíték van arra, hogy az alapelveket tiszteletben tartják. Nyilvánvalóan ehhez elengedhetetlenek az ellenőrzések, azért, hogy ne tegyék próbára a bizalmunkat. Tehát ezért szabályokat és szabályokat és szabályokat állítunk fel, és aztán meg meglepődve tapasztaljuk, hogy a döntések hozatalára nincs idők, idő, hogy hogy elkeserednek azok, akik szeretnének az alapokhoz folyamodni. Tehát e, azt hiszem, e, hogy a Szanter Bizottságnak az ideje e, és a szelleme, amikor mindennel felpáncélozzák magukat, hogy kikezdhetetlenek legyenek. Tehát ennek megfelelően világosan kellene látni, és ugyanakkor el kellene fogadni a kockázatok egy részét, és hogy nem lehet akkor az önbizalmunk, mint eddig. Tehát azt hiszem, hogy ez itt egy csodálatos kaland, amire most indulunk. Én nekem francia állampolgárként az a kép alakult ki, hogy a, a, a fizikai és a jogi személyeket külön kellene venni. Ma délután lesz egy szeminárium, és ezzel is felmerül az, hogy többet akarunk tenni, mint ami a költségvetésben rendelkezésünkre áll. Ugyanis nem tudjuk már, hogy mi történik kívülről az. A bizottság mindig többet szeretne tenni, de hát el kellene oda jutnia, hogy stoppot kell mondani, de nem akarom most előre, nem akarok előre menni a délutáni szemináriummal kapcsolatban, itt is ezt a témát fogják tárgyalni. Nos, a bizottságnak az osztályai számára ez nagyon ösztönző ez a munka az előadónk a legjobb szándékokkal érkezik, de ahogy Gressle is mondta, ne akarjunk egy új, újabb gázgyárat felállítani. Ugyanis még van egy másik előadás is, nem hallottuk az összeset. Uh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon jó megjegyzéseket hallottunk, tehát nyilvánvalóan szükség van egy vitára, hogy hogy tudjuk meghúzni a határokat. Szeretnénk mindenkit emlékeztetni arra, nem, hogy nem a megosztott igazgatásról van szó, hanem a direkt és az indirektről. És valóban a következő generációs programokat szeretnénk egyszerűsíteni. Tehát nem szeretnénk a tagállamokra hárítani a, a felelősséget. Mi az EU szintekből szeretnénk ö, csökkenteni, visszavenni. Nos, az ágazati ö, ö, jogszabályok a következő keretben lesznek megváltoztatva, ha jelenleg ezt nem tehetjük meg. Tehát egyelőre a költségvetés rendelet el, el, egyszerűsítését szeretnénk elérni. Nos, nem olyan rendkívülit javaslunk, csak a nemzetközi és a tagállamok számára. Tehát a non-diszkriminációt, nem diszkriminációt kell figyelembe venni, az átláthatóságot, nem szabad érdekellentéteknek létezni többek között. Tehát hát, és ezek nem készpénzben, hanem természetben történnek. Nagyon fontos a megfelelő kontextusba helyezni ezeket a kérdéseket az építményeket illetően nem alapvető kérdéseket vetünk fönn, csak felteszünk kérdéseket például az épületbérléssel kapcsolatban. Tehát mi az értelmesebb eladni egy épületet, vagy nem. De nem lehet kölcsönöket kérni. A költségvetésben nem fér bele. Tehát erről a kérdésről újra szeretnénk a parlamenttel beszélni. Ugyanakkor nagyon erős ellenőrzés, szigorú ellenőrzés van az eladásokat illetően, de a parlamentnek és a tanácsnak is megvan a prioritázási joga. Az egységes auditot illetően eh, eh, itt nem csak légből kapott ez a kérdés, hanem eh, E, a mély ellenőrzését jelenti a többi szervezet szabályainak ellenőrzésében. Tehát e, szeretnénk erre a szervezetre e, bízni, ez ex officio hivatalból nem fog mindenkire vonatkozni. Az átláthatóságot illetően a diák mutatták, hogy nem fogjuk csökkenteni az ellenőrzéseket és a jelentéseket. Lehet, hogy így néz ki, de az életben nem így néz ki. A végrehajtást illetően azért használjuk ezt a kifejezést, mert a szerződésben a végrehajtás szót használják. Ez az egyetlen oka és nem szeretnénk a delegated management, tehát a felhatalmazáson alapuló irányítás kifejezést használni, mert ez egy alacsonyabb pozíciót jelent. Tehát mi partnerekkel együtt dolgozunk. Tehát nem lépünk vissza, a bizottság nem lép vissza a kötelezettségeit illetően. Az állampolgárokkal való konzultációt illetően egyszerű konzultációkról van szó, nem népszavazásokról, és a felelős hatóságok, vagy a tagállamok, vagy a végrehajtó partnerek feladata az, hogy figyelembe vegyék az állampolgároknak a véleményét. A vagyonkezelő alapokkal kapcsolatban alapokkal foglalkoztam a második, az előadás a második részében, ezért nem akarok több időt tölteni vele. De az általános üzenetet illetően már részletes táblázatokat is fogunk rendelkezésre bocsátani, és a lényeges szempontokat már közöltük, a többi, a kevésbé fontos, azok a bizottság számára továbbra is kötelezőek lesznek, és látható az, egy, az egyensúly, de fejezetenkénti részletes válaszokat fogunk adni, mert másképp nem tudunk a jelentéstevő kérdéseire válaszolni. Köszönöm szépen. Nézzük akkor az előadás második részét. Rendben van, most olyan téma következik, amire már több szakbizottsági képviselő kitért. Arról van szó, hogy jobb interoperabilitást kell megvalósítani a különböző finanszírozási eszközök között. Strukturális alap, itt vannak az FC eszközei, illetve a pénzügyi eszközök, amelyeket nem mindig könnyű összeegyeztetni, és ezeket a kombinációkat jobbá kell tenni, mert ezt várja el a piac, és azért, mert így tudjuk a legjobban felhasználni korlátozott forrásainkat. És hogy hogyan lehet ezt megtenni? úgy, hogy az Európai Egységes Szabálykönyvet alkalmazzuk, vagy legalábbis koherens szabályokat hozunk létre. Most nézzük a konkrét példákat. Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára tisztábbá teszi majd a helyzetet. Tehát vagy vagy a közös szabálykönyvet alkalmazzuk, és hogy miért? Azért, mert a támogatási szabályok olyanok, amelyeket maguk a kedvezményezettek nem mindig ismernek tökéletesen. Tehát a kedvezményezettek számára sokszor nehezen értelmezhetőek ezek a szabályok. Hogyha az EFSZ-t az EZIF-fel megpróbáljuk kombinálni, akkor ez azt jelenti, hogy a strukturális alapos szabályok átalakulnak méghozzá úgy, hogy ezeket össze lehessen egyeztetni az ezifel, Vagyis strukturális alapos szabályok maradnak, ugyanakkor az EFSZ-vel koherensé válnak, és a kettő kombinációja valóra válik. Tehát ahol létrejön egy koherens szabályegység, ott azt kell megvalósítani, ahol nem, ott az egységes szabályokat. Meg kell néznünk, hogy ugye a tagállamok mindenképpen elszámoltathatóak maradnak. Akkor most nézzük a különböző kombinációs lehetőségeket. Az EIB, EIF, saját források és az EFSIS és EZI alapok. Tehát most egy ilyen kombináció nagyon nehezen lenne megvalósítható, ha egyáltalán, mert különböző szabályrendszerek érvényesülnek, tehát külön szabály van az EIB, EIF-re, külön szabály az EFSI-re. Amit megtettünk, az az, hogy az ez is szabályokat megváltoztattuk, felszámoltuk a szűk keresztmetszeteket, és azokat, amelyek az EFSI-vel való kombinációt akadályozták. Az EIB-s szabályok is most már kompatibilisek, tehát koherens szabályrendszerben dolgozunk, nem egységes szabályrendszerben, de koherens szabályrendszerben. Tehát a tagállamok továbbra is felelősek a pénzek felhasználásáért, de a CPR alapján megadható az a derogáció, amivel létrejöhet ez a koherens szabályrendszer, ez majd látható egy későbbi szlájdon. Akkor most lépjünk tovább. A második fontos aggály a rugalmasság volt, ezt mindenki nagyon jól tudja. Minden egyes érintett fél megemlítette, hogy problémák vannak a rugalmassággal, úgyhogy létrehoztuk a szolidaritás és globalizációs alap gyorsabb kifizetését, a trust fundok engedélyezését, illetve a rugalmassági lehetőségek létrehozatalát, ez pedig azt jelenti, hogy egy közös keretbe kell terelni minden egyes szabályt, és így közös elszámoltathatóság is megvalósul majd. Ez pedig a multilaterális pénzügyi segítségnyújtás lehetővé teszi, és az elszámoltathatóságot egyszerűbbé változtatja. A rugalmasság kapcsán nézzük a konkrét javaslatokat, Született egy olyan javaslat, amelyben azok a tagállamok, amelyek a nemzeti boríték strukturális alapos végrehajtásával problémába ütköznek, ezeket a pénzeket átadhatják a bizottságnak, ahol egy váltással share managementből indirect managementbe váltunk át. Ez csak akkor tehető meg, hogyha a tagállam ezt kifejezetten kérelmezi, és ebben az esetben konkrét projektek létre, létre konkrét projektek végrehajtása lehetővé válik az érintett tagállamban. Tehát a nemzeti programban mondjuk egy KKV-k számára elindított programot próbálnak végrehajtani, de ez valahogy elakad, zökenőkbe ütközik, nem megy a program, nem tudják a saját területükön a KKV-ket támogatni. És így, ahelyett, hogy ezt a pénzt nem használják fel, ez a pénz visszakerül a bizottságba, és a bizottságtól mondjuk átkerülhet a COSME programba, ahonnan visszatérhet az adott tagállamba, és ott mégiscsak eljuthat a KKV-khez, hogyha az eredeti programból a pénzek nem jutottak el a KKV-khez. Tehát így végül is eljut a pénz oda, ahova kellene. A gyorsabb EUSF, illetve az EGF mobilizáció kapcsán, gondolom, hogy mindenki ismeri már ezeket az eszközöket. Itt egy két lépcsőből álló eljárás működik, az egyik az EUSF, a második pedig a költségvetés módosítása, ami eléggé időigényes, úgyhogy ezt kellene felgyorsítani, amikor a mobilizációt engedélyezik, akkor ez automatikusan a transfert is engedélyezi, és így a már megszületett döntés azonnal mobilizálja a pénzeket. Ugyanezt tudjuk alkalmazni majd a globalizációs alapra is, tehát hogyha megszületett az eszközök mobilizálása, akkor a transfer is önmagában engedélyezettnek számít, tehát ez is automatikusan engedélyezett lesz. Mondjuk egy olyan esetben, amikor valamilyen nagy vállalat hirtelen bezár, és sok embernek kell segíteni, vagy természeti katasztrófa történik, ez nagyon fontos lehet. A trust fundok rugalmasságával kapcsolatban ne értsék félre a bizottság javaslatát, tehát nem arról van szó, hogy a trust fundokat szabadon és korlátlanul felhasználható eszközökké akarjuk tenni, de azért lást, látnunk kell, hogy a migrációs válságnál nagyon komoly korlátozottságaink vannak, és a trust fundok mégiscsak nyújthatnak segítséget és megoldást. Meg kell néznünk a migrációs válság külső és belső hatásait is. Milyen hatások lehetnek ezek? a migránsoknak gyorsabb segítséget nyújthatunk, amikor átlépik a határokat, mert amikor átlépik a határokat, akkor ugye nem használhatják ugyanazokat a trust fundokat, és nem ugyanazok a lehetőségek nyílnak meg attól a pillanattól kezdve, hogy átlépték az EU-s határokat. Tehát így egy külső válság belső hatásait tudjuk enyhíteni mint ahogy bizonyára mindenki tudja, hogyha egy trust fundból átkerül a pénz belpolitikákra, akkor ez megfelelőképpen felhasználható, és maximális elszámoltathatóság jön létre, mert ezt a bizottság garantálja. Azt is javasoltuk, hogy a parlament jogai növekedjenek a trust fundok felállításával kapcsolatban. Ma délután erről részletesebben lehet majd részleteket megtudni nem vészel információ, ugyanis az összegyűjtött információt értelmesen összefoglaltuk, és így jön létre az a két kulcsfontosságú pillanat, amikor erről beszélni kell, az egyik a költségvetési tervezet, a második pedig a mentesítések megadásának pillanata. Ez így valóban értelmes és működő. Így jut el a megfelelő információ mindenkihez, és így készülnek el a megfelelő jelentések. Tehát konkrétan a pénzügyi eszközöknél három jelentés helyett egy jelentés lesz, aztán az ügynökségeknél eddig két dokumentum volt, most egy, a költségvetési végrehajtási jelentések eddig havi és negyedévi szinten készültek el, most csak havi jelentés lesz, és a teljesítménynél pedig elmondtuk már a teljesítmény alapú költségvetés legfontosabb elszámoltathatósági tényezőjét, az egy darab éves jelentést, ez az éves teljesítmény jelentés, vagy teljesítési jelentés. Mi mindenképpen azt a következtetést tudjuk ebből levonni, hogy az egészséges pénzügyi menedzsmentet mindez nem fogja gyöngíteni. Sőt, megerősítjük az illegális felhasználások, illetve visszaélések és csalások lehetőségét az adóelkerülést is meg tudjuk így állítani, vagy legalábbis hatékonyabbá tudjuk tenni a harcot, illetve az érdek ellentéteket is tudjuk csökkenteni a tagállamokban. Remélem, hogy ezek a javaslatok mindenki számára elfogadhatóak lesznek majd. Merci pour cette présentation. Köszönjük az előadást. a javaslatok összegé, összességét, amelyet a rendelettervezetben vagyunk. Gressle asszony osztja ezeket a e, megfigyeléseket, és szeretné kiegészíteni őket? Legalábbis ezzel az előadással kapcsolatban? A bizottság képviselőjétél? Még egyszer köszönöm. Tisztában vagyok azzal, hogy ez egy összetett e, feladat, ami a vagyonkezelői alapokat illeti, én egy kicsikét másképp látom a helyzetet. Itt az ilyen migrációs történetekre lehet korlátozni. Ez így észszerű. Viszont olyan dolgokat is teszünk, aminek a hatásaival nem láthatjuk be, vagy nem láthatjuk előre. Például, ha az alapokat kombináljuk a támogatás meghatározott pénzeszközök körébe tartozik, akkor itt elszámoltatási kötelezettség van. Ugyanis az elrettentő, hogy a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan mennyire hiányosan valósul meg az elszámoltathatóság. És ez szerintem egy komoly hiányosság és ha itt, a, itt gyakorlatilag a jövőre fogadunk, ami eléggé veszélyes. Ki vizsgálja meg, hogy a kofinanszírozási határértékeket nem lépik túl egy ilyen shared management megoldásnál. Tehát mindenre vannak szabályaink, de ezeket a szabályokat a gyakorlatban, az adott esetben nem tartják tiszteletben. Tehát úgy kell mindent szabályoznunk, amit a gyakorlatban is meg lehet valósítani. Tehát valóban szükség van az egyszerűsítésre, de nem azok számára kell a helyzetet megkönnyíteni, akik eddig is hát mélyen belenyúltak a közös kasszába. Tehát egyéb dolgok esetében egyeztetnünk kell, konzultálnunk kell, meg kell nézni, hogy hogyan valósul meg például a share management minden szinten, ahová pénzeket adunk. Fontos, hogy ezek a javaslatok megvalósítatóak is legyenek. Itt ne a pesgőre fordítsák a pénzeszközöket. Itt a strukturális alapokat is össze-vissza csoportosították projektek között, és ez lassított a megvalósításon is. Ha ezeket a szabályozással, az ilyen eseteket korlátozni, csökkenteni akarjuk, ez így helyes, de ugyanakkor tisztában kell lennünk a következményekkel is, és minden következményt előre kell látni. És a számvevőszék től is minél előbb várunk e tekintetben tanácsot, hogy pontosan lássuk, hogy hogyan járjunk el. Sajnálatos, hogy nincs elegendő időnk, én március 9-én tettem le a jelentést, el, de azóta is csak várok. Köszönöm szépen. Mivel nincsen saját forrás a költségvetésben, minden állam megérdi, megőrzi a saját pénzét, tehát akkor a egyszerű a kérdés, hogy hogyan lehet a saját számláikat visszaszerezni. Tehát nem akarjuk ezt bonyolítani, ezt a kérdést. Mint társjelentéstevő szeretne Ashworth úr még hozzászólni? Igen, röviden szeretnék, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne. Azt hiszem, Szeretnénk biztosítani a bizottságot, hogy támogatjuk őket abban, amit szeretnének elérni. Nyilvánvalóan jogosan teszik azt, amit tesznek, tehát mi üdvözöljük az innovatív javaslataikat. De az magam részéről szeretnék biztosítékat látni az ellenőrzéseket illeten. Tehát, hogy új folyamatokat hoznak be, de akkor legyenek új ellenőrzések is. Példát szeretnék erre, például az általányok, egy összegben történő kifejezések. Talán igazam van, hogy a bizottságnak a tavalyi érdekelt felekkel való konzultáció során azt láttuk, hogy az érdekelt felek azt mondták, hogy ezek nagyon kockázatos terület. Több kolléga említette a vagyonkezelők alapokat, és ez délután is felmerül majd. Több részletet kell látnunk az ellenőrzésekről. Ezen kívül még mindig bizonytalanságot vagy kétségeket látok az EFSZ-t illetően, tehát az ESBÁT illetően a strukturális alapok és a pénzügyi eszközöket számra. Emlékszem, amikor az EFSZ-t behozták, akkor ez nem a strukturális alapok kiterjesztése volt, hanem azért hozták, hogy új generációs kihívásokra találjanak válaszokat, a nagy kockázatú beruházásokat illetően. De én e, most ezt úgy látom, hogy ez a jelenlegi e, helyzetnek a kiterjesztése, és szeretnék biztosítékat látni arra, hogy ez nem lesz. E, az efsz t nem lehet felhígítani, össze olvasztani a kétségvetési kapacitással. Én támogatom a többi kérdést. Köszönöm szépen. Monsieur Pirinski. Pirinski képviselő. Köszönöm szépen. Tényleg csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Először is nézzük az EFSI strukturális alapos kérdést. Nagyon komolyan kérem a bizottságot, hogy gondolkozzanak el még egyszer azon az érvelésen, amit az imént hallottunk, nevezetesen, hogy a strukturális alapos szabályokat az EFSI szabályokhoz kell igazítani, mert ez a piac igénye, ez hangzott el. Na most, mint ahogy hallottuk, tulajdonképpen a költségvetés a pénzek újra kiosztása, és a kohéziós alapoknál meg aztán végképp nem a piacot szolgálja ez. Arról van szó, hogy kohéziót hozzunk létre, hogy a szakadékokat eltüntessük, hogy a földrajzi különbségeket kisebbé tegyük. Tehát nem piaci érdekeket szolgálunk. Ezek a beruházási vagy strukturális cselekvések, amelyeket több éves szinten megvalósítunk, nem piaci érdekeket szolgálnak. Mint ahogy Esbert kolléga is az imént elmondta, nem projektről projektre lebontott, magas kockázatú beruházásokat szeretnénk itt létrehozni. Nem ez a cél, és nem is lovagolnék többet ezen a témán. A második megjegyzésem a menedzsmentre vonatkozik. Hallottuk, hogy a végrehajtás, implementation szót használja a szerződés, ezért mi is erről beszélünk, és nem menedzsmentről, csak hogy az előadó is, és mindenki továbbra is a menedzsment kifejezést használja. Akkor itt most ellentmondunk a szerződésnek, vagy megfelelünk a szerződésnek? Hogyan tudjuk akkor a szerződést alkalmazni a végrehajtás tekintetében, mondjuk az egészséges pénzügyi menedzsment, vagy az egészséges pénzügyi végrehajtás, angolul implementation területén. A trust fundokról pedig hallottuk, hogy igen, ezek részei a költségvetésnek, és most már rendezett ezeknek a helyzete. A harmadik függelék kimondja, hogy bár ezeket a bizottság kezeli, ezek leválnak a költségvetésről. Ezért ezeknek az alapoknak a végrehajtása a saját specifikus szabályai alapján történik, a bizottság és a donorok közötti megállapodás alapján. Na most, attól függően, hogy elégségesek vagy nem elégségesek a források, hát azért tudjuk, hogy sok esetben szükség van ezekre a trust fundokra, de hát ezek tulajdonképpen kivesznek pénzt a költségvetésből, és ezekkel próbálunk programokat megvalósítani. Nézzük az Afrika Trust Fundot például. Itt a teljes összeg 1 milliárd 900 millió, amiből tulajdonképpen az EU költségvetése 1 milliárd 788-at adott, és a tagállamok további 34 milliót. Hát akkor most mi történik itt? Tehát úgy látjuk, hogy valami óriási szükség van, és akkor megpróbálunk az így is szűkös költségvetésből egy kis pénzt, sőt, nagy pénzt erre elkülöníteni, teljesen észszerűtlen módon, amikor nem is tudjuk pontosan, hogy ez hova kerül. Köszönjük szépen a megjegyzéseket, Albrecht képviselő. Az előző hozzászólóhoz kapcsolódva nem így kell eljárni, és ez nem véletlen. Ez a rendszer logikája. Tehát még egyszer, ez nem véletlen az EU finanszírozásának a jellegét akarjuk megváltoztatni. Itt nem a szakmai részletekről vitatkozunk, hanem az egész rendszer átalakításáról. Tehát a költségvetésből egy másik eszközbe csoportosítunk eszközöket. Erről lesz szó egyébként ma délután. Egy dolgot szeretnék pontosítani. Egyetértek Ashworth kollégával, hogy itt teljesen másról volt szó az elején, nem a strukturális alapokról, hanem a különböző kockázatokról. És szeretném aláhúzni a bizottság által elmondottak jelentőségét. Az FC és az ESIF esetében más követelmények érvényesülnek. Ez teljesen elfogadhatatlan. Az FC ben sokkal könnyebb a helyzet, mint a strukturális alapokban maradni. Tehát a projekteket az FC, elnézős a strukturális alapokból éppen ezért sokan igyekeznek áttenni az FC-be. Mi most azt javasoljuk, hogy a kis és középvállalkozások számára csoportosítsunk át forrásokat, akik nem túl jól szerepeltek a strukturális alapok keretében. Akkor most a strukturális alap költségvetését akarjuk módosítani, vagy pedig egy átmeneti exit stratégiát akarunk lehetővé tenni. Mert hogy az FC-ben gyorsabb lehet a felhasználás. Tehát valami olyasmit megoldást kellene találnunk, ami nem átmeneti, hanem tartós és kiszámítható. Tehát ez egyfajta ilyen kilépési stratégiának tűnik számomra, ami most a szövegben szerepel. Nos, Juncker úr a bizottság élére állt, megállapítja, hogy a beruházásokat illetően deficit van a költségvetésben, és mivel nincs pénz a költségvetésben, elindítanak egy pénzügyi kiegyenlítő módszert, és nem a strukturális alapokban keresik a forrást, mert ez a tagállamokat érintene, és amikor a több éves pénzügyi keretet alakítják, akkor 80%-ot tesznek a strukturális alapokra és a, a, a kapra mindegyik állam ugyanakkor ellenőrzi, hogy megkapta-e a pénzét. Tehát akkor ott a nulla költségvetési egyensúlynál tartunk. Tehát akkor a, a pénzt a 2020-as, Horizont 2020-nál keresik, hogy 21 milliárdot vagy 5 milliárdát az európai költségvetésből és az EBB-ből keressenek, és azt mondják, hogy na hát de azért ne felejtsenek el bennünket, hogyha önök ebből hasznot húznak. Tehát vannak olyan ügyek a, a költségvetésben, amelyek eléggé marginálisak. Tehát akkor támogatást kérnek, szubvenciót kérnek, például az európai polgárság, amely egy ilyen, ilyen anyag, egy ilyen kérdés, ezt elküldik a bizottságnak, azt mondják nekik, és azt mondják, hogy 50%-ot kapnak a 100 de itt azt mondják, hogy 65%-ot kellett volna elérni. Itt néhány ezer euróról van szó. Nos, akkor a kérdés, hogy adnak valamennyit pénzt, aztán ellenőrzik, hogy mennyiért fizették a Coca-Colát évekenként. Tehát el kell dönteni, hogy közbelépjenek-e vagy nem. Hogyha van szubszidiaritás, akkor lehet, hogy inkább a, a, a tagállamok, mint az európai közösség hatáskörébe tartozik de e, ez Európának egy szörnyű, Európáról egy szörnyű képet e, fe, e, fest, hiszen nagy európai képet fest, mert csak 50 ot ért el, nem 65%-át. Tehát akkor vannak olyan hibák, amiket nem szabad elkövetni a KKV-kkel kapcsolatban már a regionális bankoknak elég feladatuk van, tehát nyilvánvalóan a politikusoknak kell tárgyalni, arbitrázsra van szükség, hiszen a szubszidiaritás is itt felmerül. De hát, hogyha e-, Európa nem tudja a, a reményeket teljesíteni, vagy pedig bizonyos kompromisszokkal teljesíti ezt, ez akkor már eléggé rettentesnek tűnik. Azt hiszem, a kis programok okozzák a programokat, vagy elvégezzük -e őket, vagy nem. Ugyanis a kezelésüknek az adminisztratív kértségei szörnyűségesek, és vannak hiba százalékok, arányok. Nos, nagyon-nagyon érdekes és ígéretes az előadónak a munkája. Nos, fel kell vérteznünk magunkat, hiszen másként nem tudjuk megoldani a problémakat. 780 oldal, ez karikatúra össze kéne foglalni tíz oldalban, ez a cél. Ez olyan, mint a jelentések, és a három oldalban fogják a kollégák a költségvetéssel kapcsolatos jelentést megfogalmazni. De itt 40-50 oldalasok szoktak szülélni. De hát ezek olvashatatlanok, és senki sem fogja elolvasni őket. Tulajdonképpen az európai hozzáadott értékről kellene elgondolkodni. Ez azt jelenti, hogy az európai állampolgárokhoz beszélni tudjuk és akkor az államfőkre és kormányfőkre kell nyomást gyakorolni. Én ugye mindig csak a választási időszakról beszélünk, tehát erről le kell szoknunk a jogalkotási időszaknak a második része nagyon izgalmas. Nos, akkor összefoglalásként. Nem szeretnék összefoglalni, csak az utolsó hozzászólákra szeretnék válaszolni. Ami az egyszerűsített költségopciókat illeti itt elismert szakértőkre kívánunk majd támaszkodni, akiket átlátható módon fogunk kiválasztani egy nyilvánosan hozzáférhető katalógusból. Úgyhogy itt nem látunk különösebben nagy kockázatot. Ami az FC-t illeti, itt lehetőség van források át utalására a nemzeti programok felé. De én nem hiszem, hogy ez lesz eh, a strukturális alapok fő felhasználási módja. Ez egy eh, bizonyos mértékű rugalmasságot eh, biztosít, hogy minél jobban fel lehessen használni az alapokat, és ezt csak akkor aktiválják a tagállamok, ha ez indokolt a nemzeti boríték keretében. Tehát mi ezt nem egy fő szakpolitikai eszközként javasoljuk. Vannak olyan területek, ahol az ESIF és az FC összekapcsolható, és az EBRD is ezt teszi, ugyanis ez az adott tagállam bizonyos területén ez tehet lehetővé fejlesztést. De minden esetre ez nem a fő szakpolitikai eszköz. Végezetül pedig az EU vagyonkezelői alapok tekintetében soha nem mondtuk, hogy ezek az EU költségvetés részei, és még egyszer megerősítem, hogy a bizottság belső ellenőre, aki a vagyonkezelői alapokért felelős, teljes körű beszámolót fog készíteni, és ezt önök is megkapják, tehát az elszámoltathatóság biztosítható. és a közösségi programokból érkező minden pénzzel elszámolunk. Nyilván tovább lehet javítani a dolgokon, és aktívabban részt vehetek a vagyonkezelői alapok létrehozásában, vagy a törökországi támogatási eszköz alkalmazásában. A lényeg az, hogy a lehető legjobb hatást tudjuk elérni ezekkel. Voilà. Et comment mesurer l'influence És hogy hogyan tudjuk mérni ennek a kihatását, hogy mik lesznek a mutatóink, az is érdekes kérdés. Elnök asszony! Köszönöm szépen, én is eh, szeretnék eh, köszönetet mondani a vitáért. Nagyon érdekes dolgokat vetettek fel, amelyek eh, számunkra majd a munkába beépülhetnek. A bizottságnak is köszönet, és reméljük, hogy ebből majd valami pozitív dolog fog születni, és nem csúsznak félre a dolgok. Jó lenne, hogyha az árnyék jelentéstevőkkel, illetve mindenki, akit ez a téma érdekel, leülnénk, és itt most nagyon sok fontos dolog elhangzott, amit figyelembe kell vennünk, és a workshop keretében még néhány kulcspontot meg tudunk vitatni, és nagyon örülök, hogy itt társ elnökséggel valósult meg ez az eszmecsere. E, nagyon szépen köszönöm még egyszer a felvetéseket, és e, változatlanul kapcsolatban maradunk. Köszönöm. Monsieur Köszönjük szépen. Esmölt úr, szeretne még valamit mondani? Hogyha nem, akkor úgy gondolom, hogy mindannyian beültünk a hajóba, felhúztuk a horgonyt, és elindultunk egy igen konstruktív kihívás irányába, és azt se felejtjük el, hogy nagyon komoly politikai aspektusokkal is bír ez a téma. Alapvetően politikai témáról van szó, és elsősorban politikailag kell meghatároznunk, hogy mit akarunk. Nem akarhatunk mindent egyszerre, és mindennek az ellentétét. Óvatosnak kell lennünk, pragmatikusnak kell lennünk, és szabályozottnak kell lennünk. És a bizalom is rendkívül fontos. Bizonyos kockázatokat igenis vállalni kell, el fog jönni az a pillanat, amikor bizonyos mennyiségű kockázatot igenis vállalnunk kell Úgyhogy mindenkinek még egyszer szeretném elmondani, hogy remélem, hogy a 2017-es év sikeres, gyümölcsöző és boldog év lesz. Egyelőre felfüggesztem az ülést, és háromkor találkozunk a Galaxy workshopon.